támogatja majd a bizottság vállalati törvény és szociális vállalkozások jogszabályait is. Thank you very much, Madam Commissioner. Nagyon szépen köszönöm. Szavazás holnap 12 óra 30-kor. Következő és utolsó napirendi pontunk Luigi Berlinger, a Bolonyai Folyamat című jelentése. Négy percre átadom a szót az előadónak. signor presidente ennek a jelentésnek az a célja a bolonyai folyamat újraélesztése. Nagyon fontos célkitűzései vannak ennek a folyamatnak. A cél az, hogy a diplomák, amelyeket európai egyetemeken adnak ki, fontos, hogy általános értéket képviseljenek. Hogyha diplomát ad ki egy adott egyetem, egy adott tagországban, akkor fontos, hogy ezt minden más tagország is, illetve egyetem elismerje. Ez pedig a legfőbb cél. Tehát nem csak egy adott szerepben kell látni egy adott tagországon az adott egyetemet. Tehát az egyetemek nemzetközi jellegűek, hiszen a kutatás, a tanulmányok nemzeti, nemzetközi jellegűek, és a szakmák is nemzetközivé váltak. Fontos, hogy a piacot felszabadítsuk, illetve a szakmákat is. Fontos, hogy elhárítsuk az akadályokat, amelyek a munkavállalók szabad mozgásának útjában állnak ez pedig előfeltétele gazdasági értékkel bíró. És fontos, hogy a fiatalok igényeire is reagáljunk. Hát ki a felelős mindezért? Természetesen az egyes tagországoknak kell erről gondoskodniuk, de a kölcsönös elismerés az Európai Unió feladata, hiszen ezt nem lehet egy adott tagországon belül megoldani. Fontos, hogy létrehozzunk eh, egy politikát erre, a Lisszaboni szerződés 149-es cikkeje Európai Uniós kompetenciákról beszél, a fokozatok és diplomák kölcsönös elismerésének kapcsán, és nagyon fontos, hogy a felsőoktatás minősége tovább javuljon, és éppen ezért az európai dimenzió is erősödjék. A jelentésünk hangsúlyozza azt a tényt, hogy a kompetenciákat nemzeti hatáskörön túlmenően kell biztosítani. Az oktatási miniszterek Bukarestben találkoztak, és nagyon fontos, hogy foglalkozzanak ezekkel a kompetenciákkal. A jelentés számos intézkedést rögzít. Ez egy lépésenként történő megközelítés. Fontos, hogy ezeket a lépéseket mind előtérbe helyezzük, mindazon a lépéseket, amelyek európai lenyomatot jelentenek az egyetemek számára az EU-n belül. Rugalmas tananyagra van szükségünk, és fontos a monitoring folyamat elindítása annak érdekében, hogy az eredményeket értékelni lehessen. A minőségi értékelések szintén nélkülözhetetlenek. Ez pedig feltétele a bizalom kialakításának a különböző szervek között. A kölcsönös elismerés alapfeltétele ennek a folyamatnak azért, hogy automatikus folyamatok is elindulhassanak a diplomák eh, kölcsönös elismerésének területén egész Európában. Fontos a szociális akadályok elhárítása is, hiszen a fiatalok számára ezek is nagyon fontosak. Ezek az akadályok egyre nehezebbé válnak, hiszen súlyosak a megszorítások a különböző kormányok részéről. Meg kell változtatni a tanulási központok működését is, egy életen át tanulásra kell átállniuk, és fontos, hogy a felsőoktatás az európai térség valósuljon meg, illetve az európai kutatásokra is fontos hangsúlyt fektetni. Több mint 9 évvel ezelőtt Emilio Bolonyában indította el azt az elképzelést, hogy egyesítse az európai kultúrát. Akkor még nem léteztek az államok, most már léteznek, és az Európai Uniót felszólítjuk arra, hogy támogassa az Európai eh, Egyetemi Állampolgárságot. Köszönöm szépen Öt képviselő felszólalására van lehetőség. Elsőként Zuzanna Rojtová. Děkuji, pane předsedo. Köszönöm szépen. Az oktatást érintő takarékossági intézkedések a pokolba vezetnek. Hogyan tudjuk a tagállamokat mégis meggyőzni, hogy GDP-jük 3%-át mégiscsak oktatásba és tudományba fektessék be. Hogyan tudjuk a tagalamokat meggyőzni, hogy erősebben vállaljanak részt az egyetemeken folytatott tudományos programok finanszírozásában? Nagyon sok a diplomás munkanélküli. Éppen ezért szükséges az, hogy a képzések elismerése garantált legyen egész Európában, hiszen csak is így tudnak egész Európában munkát vállalni a diplomás fiatalok. Nagyon fontos az, hogy a bolonyai folyamat rossz oldalait is figyelembe vegyük. Kálfin úr következik господин председателю. Първо искам да благодаря на колегата господин Берлингуер за... Először is köszönetet szeretnék mondani Berlinger úrnak, kiváló ez a jelentés. Nagyon drága és nagyon lassú eljárás, nagyon gyakran a tanulás az egyetemen. Hogyha javítani akarjuk az európai gazdaság vers- versenyképességét és csökkenteni az ifjúság munkanélküliségét, akkor a protekcionizmuson túl kell lépnünk, hiszen néhány ország még mindig él ezzel, és akadályozza a diplomák kölcsönös elismerését. Szeretném a bizottságot emlékeztetni arra, hogy európai szinten legalább két dolgot fel kell venni. Az oktatás az oktatási végzettségek egymáshoz közelítését és a kölcsönös elismerés az, az egyetemi eh, diplomák eh, szintjeinek egymáshoz közelítését szupranacionális szinten véde, a, védeni tudjuk. Szépen Migalski úr következik. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, to... Elnök úr, hölgyeim és uraim, jeleztünk egy problémát a szavazás kapcsán. Vannak olyan elemei a jelentésnek, amelyek jók, például a diplomák kölcsönös elismerése, de bennünket érdekel az együttműködés is a harmadik országokkal, a keleti partnerség keretében, ez mind-mind nagyon jó. Ezeket mi támogatni is tudjuk. Vannak azonban olyan elemek, amelyek aggodalmakat váltanak ki. A jelentéstevő azt mondja, hogy Támogatni kell a legszegényebbeket annak érdekében, hogy hozzá férhessenek az oktatáshoz, de ezzel egy időben arról is beszél, hogy kötelező érvényű kell, hogy legyen az oktatás, de ez természetesen jelentősen növeli a költségeket. Nem tudunk egyet érni a programok egységességével. Köszönöm. Köszönöm szépen, Piotr Boris úr következik. Chciałem bardzo gorąco pogratulować e, koledze tego sprawozdania nad, o procesie bolońskim. Köszönöm. Berlinger kollégának a jelentés. A bolonyai e, folyamatról évek óta szó van, éppen ezért nagyon fontos az értékelés. Meg kell néznünk azt, hogy mit szeretnénk elérni. Ez pedig az egyetemisták mobilitása nyitott a munkaerőpiac, és fontos a kompetitív eltárs biztosítása. Ennek több millió példája van. Több millió lengyel egyetemista vesz részt az európai munkaerőpiacon, ennek a mobilitásnak köszönhetőnek. Hát az Erasmus is nagyon fontos, a diplomák kölcsönös elismerése, a bolonyai folyamat, és ezek között az összefüggés megkeresése. Fontosnak tartjuk a bolonyai folyamatot, és azt szeretnénk, ha ez a folyamat folytatásban részesülne. Fontos, hogy az összes egyetem összevethető legyen, például a zeneakadémiák. Támogatom ezt a jelentést. Köszönöm. Páska úr következik. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. V apríli tohto roku sa... Köszönöm szépen. Bukarestben idén egy miniszteri konferenciát szervezünk a bolonyai folyamatról. Ez fogja majd a következő három év prioritásait meghatározni. A bolonyai folyamat legfontosabb célkitűzése az, hogy minden európai egyetemen tanuló diák joga, hogy tanulmányát befejezze, és a tanulmányait az Európai Unió területén mindenütt elismerjék meg kellene néznünk, hogy hány egyetem képes arra, hogy valóban jó minőségű oktatást nyújtson. Nagyon kevés. Korlátozott a számuk, hiszen nagyon keveset tudunk forrásként biztosítani az egyetemeknek oktatásra. Ezért a minőséget kellene ösztönözni azokon az egyetemeken, iskolákon, ahol magas szintű az oktatás. és ami kiváló diplomát ad. Kérem szépen Vasilió biztos asszonyt a bizottság véleményének ismertetésére. Thank you, President. Uh, first... Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék az Európai Parlamentnek, különösen Berlinger úrnak. Nagyon időszerű a jelentése. Sikeresen sikerült a munkát lezárolni, pont akkor, amikor a bolonyai miniszteri konferenciát készítjük elő, amit többen is említettek. Az európai felsőoktatási tér megérdemli a politika és a közfigyelmét. Sokkal nagyobb mértékben, mint a... A bolonyai konferencia, miniszteri konferencia nagyon nehéz időszakban kerül megrendelés, megrendezésre, ahol különösen a fiatalok munkanélkülisége a kontinens nagyon sok területén óriási csúcsokat dönget. A bolonyai folyamat a felsőoktatásban meg kell vizsgáljuk, hogyan segíthet a válság megoldásában. Lehetőséget is látunk azonban ebben arra, hogy egy, éves, egy évtizedes reformokat követően előrébb létjük. Örülünk a jelentésnek, hiszen a bolonyai folyamat eddigi eredményeire rámutat, de aláhúzza azt is, hogy mit kell tenni a továbbiakban, és ez egy nagyon fontos abban, hogy sikeresen tárgyaljuk meg a felsőoktatás jövőjét Európában. Gondolom és remélem, hogy a bolonyai folyamat végrehajtása is sikeres lesz. A 47 résztvevő ország több mint 20%-ában a bolonyai kétciklusos rendszert 90%-ban alkalmazzák. Szélesedett a felsőoktatáshoz való hozzáférés, és javult a minőségbiztosítás. Mégis számos kihívás van még mindig előttünk. Az európai kreditátruházás vagy átviteli rendszer komparatív alkalmazása, a tanulási eredmények értékelése és a képesítési keretek átláthatósága a legnagyobb kihívás eddig. Ehhez arra van szükség, hogy tovább javítsuk a minőséget, ösztönözzük a mobilitást, és biztosítsuk, hogy a rendszereink és tanterveink sokkal relevánsabbak lesznek a munkaerőpiac számára is. De mindenek felett meg kell nyitnunk az egyetemek kapuit, hogy mindenféle hátterű, sokkal nagyobb létszámú fiatal élvezze a felsőoktatás előnyeit. Biztosítatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság folytatja munkáját, szorosan együttműködik minden partnerrel, aki a bolonyai folyamatban részt vesz, azért, hogy közös célba jussunk. Köszönöm szépen, és különösen kiemelem a bizottság mai felszólalásaiban, hogy rendkívüli mértékben megtartották az indikatv időkeretet. a vitát berekeztem a szavazás holnap twelve thirty kor.